Ah, c'est là, il s'allume là, hein, il est allumé. Hein. Je, peux, je peux commencer ici. Okay. Kezdjük el akkor. Üdvözlök mindenkit! Nincsen a napirend tervezethez módosítási javaslatom. Ha önöknek sincs, akkor elfogadhatjuk? Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy részt vesznek ezen a mai ülésen. Thomas Toby sajnos már nincs itt. Én fogom helyettesíteni levezető elnökként. Remélem, hogy önök és hozzátartozóik egészségesek. Tolmácsolásról. Aktív tolmácsolás a következő nyelvekre lesz, angol, francia, német, spanyol, olasz, lengyel és magyar. Kérek mindenkit, hogy lassan és világosan beszéljen, a tolmácsoknak pedig köszönöm, hogy a nehéz körülmények között is együttműködnek velünk. Emlékeztetem a jelenlevőket arra, hogy mindenkinek folyamatosan viselnie kell a maszkját, kivéve persze akkor, amikor felszólal, és kérek mindenkit még egyszer a tiszta beszédre, hogy a tolmások jól tudjanak dolgozni. Akkor térjünk rá az érdemi napirendre. Emlékeztetnék mindenkit arra, hogy egy ideje az SCP-vel és a német elnökséggel egyeztetünk. Müller miniszter úr, aki az EU-AKP kapcsolatok felelőse, el fog látogatni hozzánk, annak ellenére, hogy nagyon sűrű a rendje és e héten még nem tudott ennek eleget tenni. Úgy gondoljuk, hogy a német elnökségnek nehéz lesz a legkényesebb kérdésekkel érdemben foglalkoznia, miután az EU tagállamok a Kotonó utáni megállapodás vonatkozásában a bizottságot megbízták a tárgyalások vezetésével, és számos nyitott kérdés van még. Az AKC országok részéről azt hallottuk, hogy nem tudtak felszólalót kijelölni a mai egyeztetésre, és ezért nem tudunk a mai napon bizonyos kérdésekről szavazni és egyeztetni mi sem. Ismertetem a tegnapi szavazás eredményét. Vélemény az EU jogi keretéről az erdőírtásokkal kapcsolatban. Az egyes kompromisszumot elfogadtuk, B kompromisszum elfogadva. Tízes módosító elfogadva. 13-as elutasítva. 14-es elutasítva. 16-os elfogadva. 18-as elfogadva, 20-as elfogadva, 21-es elfogadva. C kompromisszum elfogadva, 26 as elfogadva, 27-es elutasítva, 28-as elfogadva, D kompromisszum elfogadva, 32-es elutasítva, 34-es elutasítva, következő elfogadva, 37-es elutasítva, 42-es elfogadva, 44-es elutasítva. A 61-es elutasítva, 50-es elutasítva, D kompromisszum elfogadva, H elfogadva, 64-es elutasítva, 65-ös elfogadva, 68-as elfogadva, 69-es elfogadva. Ez volt az első sorozat. Most jön a második rész. pontosabban a 2013 per 13-as EU jogonyag módosítása, Tobi úr volt az előadó. A záró szavazás eredménye az elfogadás volt, 25 per 4-es elutasítva, tartózkodás nélkül. Most pedig az erdőírtással kapcsolatos módosított javaslat végső megszavazására kerül sor, a tegnapi szavazási eljáráshoz hasonlóban. Sen, senki se adja le hamarabb a szavazatát, mint ahogy bejelentem a szavazás elkezdését, de senki ne maradjon le a határidővel sem. A titkárság elkészítette a szavazóanyagot, e-mailben kell szavazni mindenkinek. Meg kell állapítanom a szavazóképességünket. Kérem, mindenki nyomja meg a Request the Floor szót kérek gombot most. Akár online, akár élőben van jelen az ülésünkön. Ha mindenki megnyomta ezt a gombot, akkor némi várakozás után látni fogjuk, hogy megvan a szavazóképességhez szükséges minimális létszámunk. Megvan a kórum. Jó, tehát szavazhatunk. Megnyitom a szavazást. A szavazásnak 15 5 órakor van vége, tehát egy órájuk van arra, hogy e-mailben elküldjék a szavazatukat, a szavazás eredményét pedig ugyancsak írásban fogják megkapni, illetve nyilván a szokott módon közzé is tesszük azt. Van valami gond technikai? Mindenkinek világos az eljárás? Jó. 2021-es költségvetés tervezete. Hatalmas jelentőségű témával kell foglalkoznunk, ami azonban ö, nem kapott kellő jelentőséget. A fejlesztési együttműködés az EU és más kontinensek között, a humanitárius segítséggyújtás eredeti költségvetési kerete olyan célokat szolgált, mint a szegénység csökkentése és a fejlesztési célok elérése. A 2021-es EU költségvetés kapcsán azonban kérdések merültek föl. Miközben a bizottság a többéves pénzügyi tervvel foglalkozott, amely 2027-ig érvényes, és ennek részeként a 2021-es költségvetéssel azt állapította meg, hogy a végrehajtás még nem zárult le, és jelenleg is zajlanak a tárgyalások a lezárásról, illetve a terv módosításáról. Ennek a témának, a 2021-es költségvetésnek az előadója, kiváló kollégánk, Charles Burns, aki az NGC-nek a társ előadója is, és az Európai fenntartható Fejlődési Alap felelőse is. Mielőtt megadom előadónknak a szót, a DG ECO részéről a főigazgató helyettes úrnak, Köhler úrnak szeretnék szót adni. a szó, Köhler úr. Ő online fog bejelentkezni, ha jól tudom. Kérjük a felszólalónkat, hogy nyomja meg a gombot, jó? Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy megadta nekem a szót, és köszönöm a képviselőknek is, hogy néhány órával a állam és kormányfők találkozása előtt is szántak arra időt, hogy a 2021-es költségvetéssel foglalkozzanak. Ez egy, egy, van egy sürgős téma, amelyel foglalkoznunk kell, az Önök Bizottságának is, jó tudni róla. Ugye tárgyalási dobozok vannak, ezeket július 10-én tette nyilvánossá a főtárgyaló az államfők és kormányfők számára, és ezt a mostani csúcson kell véglegesíteni. A bizottság módosított júniusi javaslatát is megtárgyalják a hétvégén a tagállamok. És ezen belül ugye elsősorban a COVID kapcsán kialakítandó újjá helyreállítási terv finanszírozásáról lesz szó, és ezen belül pedig számos fontos pénzügyi keretintézkedés elfogadására várunk. És persze nemzetközi felelősség vállalásunknak való megfelelés is téma. A világban, noha Európában enyhült a helyzet, még nagyon súlyosan tombol a járvány. A COVID helyzet elemzése után a bizottság az MFF javaslattal párhuzamosan összesen 9 milliárdnál is több eurót fordítana fejlesztési célokra, és ezen felül a helyreállítási tervre 5 milliárdot, mármint 5 milliárdot a humanitárius segítségnyújtásra, a COVID válság kezelésére. Ez elsőre nagynak látszik ez az összeg, de a válság méretét és hatásait tekintjük, akkor ez eltörpül. Az ENSZ-nek is van egy humanitárius helyreállítási terve, ezt is tárgyalják két hónappal ezelőtt. Ők 6,7 milliárd euróban gondolkodnak, ez körülbelül ugyanannyi, mint az általunk megállapított összeg, de ez csak az egészségi és ellátási, élelmiszerellátási közvetlen célokat tudja fedezni. Tehát az ENSZ csak idén még 6-7 milliárd euró dollárt akar erre költeni. És még ma délután is változhat a helyzet, mert az ENSZ-ben folyamatosan tárgyalnak a főtitkár helyettessel kapcsolatban vagyok, és várhatóan ö, még ezt az összeget is megemelik. Az élelmiszer biztonság, az élelmiszer ellátás biztonsága, főleg a latin-amerikai országokban, de az egész amerikai kontinensen és Afrikában is ö, ö, súlyos kihívásokkal néz szembe. Ugye a hozzáadott érték lánc és a több helyütt megszakadt, a piacok összeomlottak, és Latin Amerikában ez közvetlenül az amúgyi szegénységben élő lakosságot fegyegeti. Tehát ez az 5 milliárd, amit a bizottság javasol, javasolt májusban COVID nemzetközi humanitárius segítségnyújtásra. Előtt már tudtuk az ENSZ előrejelzései alapján, hogy akiknek szükségük lesz ilyen humanitárius segítségre, folyamatosan nőni fog a következő két év sorában akár 200-250 millióra is nőhet a rászorulók száma tehát. És ezért a tisztelt képviselők Lelácsevics biztos úrnak a véleményét nyilván értik, hogy július 10-én egyfelől arra törekedtünk, hogy megtartsuk az MFF számait, 9,67 milliárdos tételt, de az 5 milliárd, ami ez a külön megmentési terv, is megmaradjon, és a szomszédsági segítségnyújtási eszközzel párhuzamosan elfogadásra kerüljön. Ez persze számos értelmezési kérdést vett föl. Az Európai Tanács elnöke nem közölt velünk minden részletet, hogy mire kívánják használni ezt a pénzt, és hogyan bontják majd le. A fejlesztési, együttműködési eszközt senki nem akarja humanitárius segítségnyújtásra használni. A humanitárius költségvetés és a többi eszköz viszonya azonban még bizonytalan. Ezt az összeget valószínűleg a fejlesztési fejezethez sorolják majd, de ráadásul a humanitárius segítségnyújtásra növekvő az igény, és még nem beszéltünk a közvetlen élelmiszer támogatásokról sem, illetve a menekültek számára elkülönített pénzekről. pedig ők a legkiszolgáltatottabb köre a támogattandóknak, és úgy tűnik, hogy az EU nem lesz képes eleget költeni arra, hogy ezek a legkiszolgáltatottabb csoportok rezilienciát alakíthassanak ki. Tehát várhatóan nem leszünk a pénzek elköltése után sem eléggé felkészültek egy új hullámára a pandémiának, a teljes hatás érdemi kezelésére. Tehát egy szó mint száz, ez egy kicsi összeg, nem leszünk képesek még a legrászorultabbakon sem eléggé segíteni a humanitárius segítségnyújtási kötelezettségünknek megfelelően, amelyeket a szerződések rögzítenek és ez a jövőben még kevésbé lesz így. Ha a járvány tovább terjed, újabb hullámai indulnak el, akkor nincsen arra garancia, még arra is nincs garancia, hogy Európán belül kellőképpen tudjuk kezelni majd a helyzetet, nem beszélve az Európán kívüli világról. Tehát ezek a súlyos következmények velünk maradnak, és valószínűleg újra kell gondolnunk mindent. Van egy jogászati, jogi érvelés, hogy a humanitárius pénzekből kéne elkülöníteni az 5 milliárdot, meg a szomszédsági politikából is le kéne csípni erre a célra, az európai társadalom és európai tagállamok érdekében. De erről vita van. Nem akarom ezt a jogi érvelést itt részletesen önök elé tárni, megszakadt a kapcsolat. Mr. Caller, could you please press the speak Köler úr, meg tudná nyomni még egyszer a gombot? Igen, elnézést kérek. Ha úgy döntenek, hogy a fejlesztési segélyekbe tesszük át az 5 milliárdot, akkor az segíthetne, de gyengítene a válaszainkon, amit azoknak adnánk, akiknek a leginkább szüksége lenne rá, és nehezen tudnánk reagálni is az olyan esetekben, amikor átkerülhetne az európai társadalmakba újra a betegség. És elnök azt, hogy nagyon röviden még elmondanám, hogy humanitárius oldalon még mit tettünk mostanáig a világjárvány elleni küzdelemben. Az Európai Bizottság és az Európai Unió április 8-án egy javaslattal állt elő, ez egy közlemény, amely egy olyan összeget mozgosított, amely mostanáig már 36 milliárdra rog. Ezzel reagálnánk a válság generálta igényekre. Egyrészt ott van a sürgősségi válaszadás, másrészt ott van az egészségügyi válaszadás, harmadsorban pedig ott van a hosszú távú igény. Nyilván az egészségügyi válaszadás a legfontosabb, erre összpontosítottunk mostanáig. Ami az ECHO főigazgatóságot illeti, elmondhatom, hogy mostanáig csak 302-302 millió eurót adtunk oda nem visszatérítendő támogatás formájában Afrikának és Ázsiának főleg de azért most egyre inkább Latin Amerikának is adunk. Azért, hogy 162 millió eurónyi kitevő projekteket támogassunk, amelyek már most is működnek. De emellett a tartalékból is mozgósítottunk pénzeket, és köszönöm a tagállamoknak és az Európai Parlamentnek, azoknak, akik segítettek tehát különböző finanszírozási formák vannak, de remélhetőleg hamarosan két gyakorlati alkalmazást láthatunk. Itt most a 302 millió euróra gondolok, de azért lesz még pénz. Nem csak arról van szó, hogy lesz szükség további pénzekre is, hanem arról is, hogy mi vagyunk azok, akik ezeknek a pénzügyi lehetőségeknek a mozgosítását gyorsan le tudják bonyolítani. És ha most megnézzük az legutóbbi európai fejleményeket, arra is kérem a tagállamok képviselőit, hogy segítsenek a humanitárius segélynyújtásban, a helyreállítási alapkeretében is. Jó lelki ismerettel teszem ezt, mert úgy érzem, hogy a pénzre szükség van, és tudnunk kell, hogy hogyan kell ezt bevetni Köszönöm szépen Tobé úrnak, az elnöknek, hogy megtette a kezdeményező lépéseket, és elküldte a levelét a német elnökségnek, melyben elmondja, hogy meglepődött a javaslat miatt, remélhetőleg a tagállamok támogatják az 5 milliárd eurós használatot, és ezzel tudjuk majd a kapacitásainkat erősíteni, hogy ellenállóbb legyen a humanitárius terület, valamint a humanitárius segélyrendszere világszerte. Köszönöm szépen, elnök asszony! Thank you very much. Köszönöm szépen, Görönsz úr! Kérem szépen, Mondja el nekünk, hogy hogy néz ki az idei költségvetési helyzet, illetve eljárás. Tessék, Garenz úr. Köszönöm szépen. Tegnap a DV úgy döntött, hogy a költségvetési módosítások határidejét a nyári szünet utánra tolja ki. Valószínűleg szeptember elején valamikor. Augusztus 28-a az AFET határideje. Ez az eljárás az előző évektől nagyon eltér. A 2021-es év költségvetése az új MFF-be tartozik, és azt is tudjuk, hogy az MFF tárgyalások egyre még zajlanak. Remélhetőleg az Európai Tanács meg tud egyezni ennek a hétnek a végén. Az új MFF a külső finanszírozási eszközök új generációját hozza magával, főleg a szomszédsági fejlesztési és együttműködési eszközre gondolok. Önök is tudják, hogy az NDICI-jal kapcsolatos tárgyalások is zajlanak egyelőre. Ez az eszköz egy sor egyéb eszközt gyúr össze, amely az AFET hatáskörébe tartozik. Ami a jogalkotási eljárást illeti, az AFET és a DEVE Szorosan együtt kell, hogy majd működjön egymással az éves költségvetési eljárásban. 2021-ben az AFET és DEVE közötti szoros együttműködése különösen szükség lesz, lesz a költségvetés szerkezete miatt, az úgynevezett nomenklatúra miatt, amelyet jóvá kell majd hagyni. Az NDICI esetében ezt koordinált módon kell lebonyolítani, és akkor a legfontosabb pontokról fogok itt beszélni, a nomenklatúráról. A bizottság által javasolt költségvetési tervezet jóval alacsonyabb költségvetési sorokat tartalmaz, mint amilyenek a jelenlegi költségvetésben vannak. Ezáltal gyengébb az átláthatóság, és kevesebb parlamenti lehetőség lesz az éves költségvetési eljárásban arra, hogy a különböző politikai prioritásokat tükröztesse, és hogy és kevésbé lesz előre látható a finanszírozás is. A bizottság pedig átirányíthat alapokat a költségvetés végrehajtásakor. Lehet, hogy lesznek erre jó okai a parlamentnek, a bizottságnak, de az, hogy a parlamentet perifériára szorítják, akkor, amikor reagálni kellene új politikai és más fejleményekre, az nem olyasmi, amit támogatni tudnánk, és ezért azt mondom, hogy ne fogadjuk el a bizottság javaslatát sem. A parlament a tanácsal együtt módosíthat a költségvetési struktúrán, úgyhogy új költségvetési sorokat hoz létre, és módosítja a jelenlegieket. Ha egyetértenek azzal, akkor az AFET előadójával együtt egy javaslatot fogunk tenni a módosított nomenklatúrára. Az elképzelés az lenne, hogy a jelenlegi költségvetési struktúrából induljunk ki, és az új fejleményekhez igazodjunk, különös tekintete az új eszközökre. Egy részletes javaslatot is elő fogunk terjeszteni, de azért már most vázolnék néhány elképzelést azzal kapcsolatban, hogy merre indulnánk el. Ami a szubszaharai Afrika régióját illeti, itt két külön költségvetési sort szeretnénk, lenne egy nyugat- és közép-afrikai, egy kelet-afrikai és az indiai óceáni, és egy dél-afrikai régió. És ö, a, lenne egy DCI sor a pán-afrikai együttműködésre. Ez az eszköz még mindig létezik, és a legutóbbi MFF-ben is megjelent. Ami a globális kihívásokat illeti, szeretnénk külön sorokat az emberekre, people, ez az egészséget foglalna magába, a vízhez való hozzáférést, higiénes körülményeket, oktatást, nők és a lányok helyzetére, a genderre vonatkozó kérdéseket is taglalná, e, fiatalokat, gyerekeket, migrációt. Ott van a Planet bolygó, a környezettel, éghajlatváltozással és fenntartható energiával, a jólét, a fenntartható és befogadó növekedéssel, tisztességes munkával, az egyenlőtlenség csökkentésével, kultúrával, élelmiszerbiztonsággal és a magánszférával. Az utolsó pedig a partnerség a helyi hatóságokkal, befogadó igazságos társadalmak. A tanácssal szeretnénk a nomenklatúrát megváltoztatni és részletesebbé tenni. Úgy létfontosságú lenne megszerezni a tanács támogatását, hiszen ő a másik költségvetési szerv, és nekünk és nekik kell jóvá hagyni ezt. És akkor most nézzük a számokat. Természetesen a különböző költségvetési sorok számai jelentik a legfontosabb kérdést a költségvetési eljárásban. Viszont az idei év más, mert az MFF tárgyalások határozzák meg nagy mértékben a számokat. A parlament ambiciózus álláspontokat fogadott el, mindent összevetve az MFF-re és a különböző eszközökre is. És ha szeretnénk következetesek maradni, akkor gondoskodnunk kell arról, hogy az általunk a költségvetési eljárásban elfogadott számok összhangban vannak azokkal, amelyeket korábban fogadtunk el. Remélhetőleg mindenki tudja, hogy melyek voltak a korábbi vélemények, parlamenti vélemények a korábbi számokkal kapcsolatban. És ha úgy érezzük, hogy szükség van rá, akkor módosítsunk a nomenklatúrán. Ezt fogjuk mi az AFET előadójával javasolni. És itt lenne egy további megjegyzésem is. A költségvetési tervezetnek tükröznie kell a bizottsági javaslatát a különböző jogalkotási aktusokra és az NDICI-ra. Természetesen a jogalkotási javaslatok továbbra is intézményközi közítárgyások részét képezik, tehát változni fog a helyzet. A bizottság ma, később majd módosítja a tárgyalás eredményének megfelelően a tervezetet, ezért szerintem egyelőre a különböző megjegyzésekre nem kell annyira össze, ö, odafigyelnünk. Ami a Next Generation EU-t illeti, a bizottság ideiglenesen javasolt ezt helyreállítási eszközként 3,29 milliárd ott jelentene, és 1,3 milliárd lenne a humanitárius eszköz 2021-ben. Viszont Charles Michel legutóbbi javaslata azt mondja, hogy az egész topapot a humanitárius segély esetében tegyük át az NDICI-ba. Az NDICI-ba történő hozzájárulás kizárólagos az Európai Fejlesztési Alapot támogatná, az FSD pluszt, amit egyébként már támogat egy költségvetési sor, a 15020106-os sor. És ez a bizottság költségvetés tervezetében 1,49 milliárd euró. Ugyanakkor, ha megnézzük a tematikus sorokat, az egészségügyet, oktatást, élelmiszerbiztonságot, éghajlatváltozást és egyebeket, azt látjuk, hogy a fejlesztési együttműködési eszköz, a DCI jelentősen csökken. A földrajzi sorok fogják átvenni főleg a tematikus sorok szerepét, viszont mostanáig keveset tudunk arról, hogy ez hogyan fog működni. A Next Generation EU további alap, további alapjai, pénzeinek, eszközeinek örülünk, de azért jobban kell ezeket elkölteni. Sajnos a parlament ezek kell az extra pénzekkel nem rendelkezik, nem tudja ezeket befolyásolni. Egyébként ezek az MFF tárgyalásoktól függnek. Mivel a további további Next Generation alapokat kizárólag úgy lehet felhasználni, hogy a külső garancia alap formáját hasznosítanák, a parlament reagálhatna azzal, hogy át különböző tematikus és földrajzi programokat kér. Politikai jelzésként a parlament kérheti azt is, hogy ezt a sort teljes mértékben töröljék. A szándékom az, hogy módosításokat nyújtsak majd be a földrajzi és tematikus NDIC I sorok erősítésére. Végül pedig mondanék néhány szót a humanitárius segély eszközéről, valamint a szolidaritási és sürgősségi támogatásról is. Először is nézzük a humanitárius segélyt, ami az összegeket illeti, ha a költségvetési sorokat nézzük erre az évre, és az elkövetkező évekre, ezek alatt az elkövetkező évek eszköze kicsit alacsonyabb az ideinél. És annak ellenére, hogy a Next Generation EU-ból a bizottság 5 milliárdos topápot használ, úgy tűnik, hogy az Európai Tanács a pénzt arra használja, hogy az NDICI-t töltse fel. A sürgősségi támogatási alaphoz való hozzáférés nagyon fontos, hiszen a klímaváltozás hatása egyre rosszabb. És szükség van a humanitárius segélyre, a globális igények lefedésére. A jelenlegi ö, tartalék, amelyet a bizottság javasolt, belső, uniós és külső igényekre is összpontosít. Volt korábban egy javaslat, amelyben volt egy garancia is a külső igények esetében, és Norbert Neuserrel beszélni fogok, hogy vegyük ezt vissza. Ennyit eh, részemről bevezetésképpen. Köszönöm szépen. So, thank you very much, Mr. Görens. Köszönjük szépen, Görens úr. Most megadom az árnyék előadónak a szót. Hildegrált mentőnek. Hallanak? Köszönöm. Köszönöm a bevezetést. Köszönjük Köhler úrnak, a bizottságnak, az előadónak az elmondottakat és az együttműködést. Abban egyetértünk, hogy aggódunk mert nagyon komoly összegeket fenyeget a jelenlegi helyzet a humanitárius segítségnyújtásban. Közösen talán el tudunk érni valamit a tanácsnál. Ez egy nagyon fontos terület. Görenc úr is említette a nomenklatúrát, amelyet az afettel és a frakciókkal egyeztetve akarunk kialakítani. Egyes országokra külön oda kell figyelnünk, mert minden ország más. Nagyon aggaszt minket, hogy a költségvetési sorokat meg akarják nyírbálni. A német fejlesztési miniszter ugye, hogy nem tudott eljönni, ez is beszédes, mert várhatóan a nagyon szoros együttműködés a tagállamokkal, amit persze a német elnökség meghirdetett, így nem fog működni. A saját kormányomat is állandóan rugdosnom kell, hogy a 2007-13-as időszakban is bőven rászorultak az ösztönzésre, és ez most még jobban szükségessé vált. A közös programozás, a közös program lebonyolítás igénye. És itt nem csak a számokról beszélek, hanem az elvekről. Annak örülök, hogy az előadók egy nagyon tapasztalt öreg róka, aki jól ismeri a problémát, és akiben bízni lehet minden tekintetben. Köszönöm. Köszönjük, Bentő asszony. Az SSD frakció nevében González asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. A módosítók benyújtási határideje nagyon szoros, és a módosítók megvitatásának az időrendjét az afettel jó előre koordinálni kellene. az új MFF első évének, a 2021-es évnek nagyon fontos, nagyon nagy a jelentősége, és annak is, hogy a parlament hogyan lép föl, hogyan működik együtt a tagállamokkal, megőrizzük-e a világban betöltött szerepünket és imidzsünket. Egyetértek Görez úrral abban, hogy a jelenlegi javaslat elfogadhatatlan. A parlament a tanácsok közösen persze megváltoztathatja, van még erre idő, és szánni is kell rá időt, hogy a tanácssal vitázzunk, mert akár mi is lesz a tárgyalások eredménye, az EU továbbra is a világ legnagyobb együttműködő donor szervezete, és úgy illene, hogy a pandémia kapcsán ne lépjünk vissza ebből a szerepből. Itt sorolhatnám a globális adatokat, de minden arra mutat, hogy nem csökkenteni, hanem növelni kéne ezt a költségvetést. Az új pénzek a helyreállítási alapból jöhetnének. A hatos fejezetben 6% szerepelhetne. Noizer úrnak vannak konkrét elképzelései az új verzióval és az elérendő célokkal is, hozzá szükséges lépésekkel kapcsolatban. De még az előző jogalkotási időszak szabályai alapján is több pénzre lenne szükség, több koordinációra, több együttműködési keretre. Latin Amerika kiemeltebb támogatására, ahol ugye a pandémia jelenlegi központja van. És a tematikus területeken is szomorú lenne csökkenteni a, a helyi és regionális önkormányzat együttműködések területén ha itt visszalépünk, akkor nem leszünk képesek a Covid-dal szembeszállni, nem csak Latin Amerikában nem, hanem még itt Európán belül sem. Még az előző időszak kritériumai alapján is többet kéne tennünk. Latin Amerikában van most a járvány gócpontja, a fenntartható fejlődési alap sajnos nem tett eleget a szegénység visszaszorításáért. Én minden témában szívesen és szorosan együttműködök Görenc úrral. A mi bizottságunkat sokkal jobban kéne profilírozni, láthatóbbá kéne tenni magunkat, és a német elnökség friss rendelkezésre adatai tükrében aktívabban kéne fellépnünk céljaink mellett. Nem halljuk az elnök asszonyt, nincs bekapcsolva talán a mikrofonja. Köszönöm szépen. Ami elhangzott, azt én is aláhúznám, egyetértek velük. Itt a parlamentben mi apró vitáink ellenére egyetértünk a fő kérdésekben. Tehát Gőrenc urat is támogatom, és köszönöm neki a bevezetőt. Különösen a tekintetben támogatom, amikor a következő generációkra vonatkozó programok finanszírozásáról beszél. Friss tanulmányok, amelyeket az előző szakbizottsági ülésünkön ismertünk meg, arra mutatnak, hogy az IFSD bizottsági megközelítését nekünk is támogatni kell. És azon kell lennünk, hogy minél több pénzt hasítsunk ki az addicionalitás érvényesítése érdekében. Örülök, hogy most a határidőt egy kicsit kitoltuk, így mélyebben el tudunk gondolkodni a megfontolandó kérdéseken. Köszönjük, Mákodul! Most az ED frakció nevében Berná Szimjak úrnak adok szót. Ő online fog bejelentkezni, nem? Nyomja meg a gombot. Igen, itt vagyok online, köszönöm szépen. Egy kicsit kritikusan kell, hogy fogalmazzak. Mert a számok ismeretében, amit Köhler úr ismertetett, 5 milliárd az NGO-k támogatására, illetve a Next Generation keretre, hát ezek valóban általa is, ő is elmondta, nagyon szomorúan szerény összegek. Egyik korábbi életemben egy KFT-t vezettem 7 éven át, 7 éven át, és hiányzik az én gondolkodásom számára a szisztematikus megközelítése a problémának, a menedzser szemlélet, a hatékonyság van való elgondolkodás. Itt mindig azt csinálja az EU, hogy felhalmoz pénzeket, aztán elosztja őket politikai szempontok alapján, de a hatékonyság a helyi valóság keveseket foglalkoztat. Az afrikai lakosság iszonyatos ütemben szaporodik, és megvádolhatnak engem rasszizmussal, de ennek meg kell felelni. És üzletemberként valahányszor rákérdezek ezekre a számokra, akkor nem kapok világos magyarázatot arra, hogy hogyan lesznek elköltve, sőt még a kihívások adatai és a számadatok között sem látszik semmilyen komoly összefüggés, és senki nem tudja megindokolni számomra hirteles módon, hogy miért kell egy milliárddal többet vagy kevesebbet tölteni, költeni valamire. A WHO-ra sem hagyatkoznék, sőt, alapvetően kritikus vagyok a WHO-val szemben is, mert ott is annyi az önköltsége annak a szervezetnek, hogy az szomorúan magas arányt jelent az érdemben felhasznált pénzek mértékéhez képest. Tehát ezek a szervezetek mind elsősorban saját maguk fenntartásában érdekeltek, és nem az érdemi problémák érdemi megoldásában. És konkrétabban több német példát tudnék arra hozni, hogy hogy ugyan papíron megtörtént minden az engedélyezéshez szükséges lépés, de szörnyű eredménytelenek voltak egyes projektek, és ugyanennyi pénzért a harmadik világban tízszer ennyit is el lehetett volna érni. A válság hatásait itt Németországban követem, és úgy látom, hogy még Németországban is nagyon súlyos gazdasági hatásai vannak a válságnak, számos cég tönkrement, és ö, mi még mindig azt játsszuk, Görönsz úr, hogy itt Európában akarjuk megmenteni a világot, de ehhez kellene egy konkrét terv. Igen, az illegális migrációval majd önök megoldanak mindent. Beáta Kempernek adok most szót. Pani Przewodnicząca, mm, też na początku. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak azért, hogy ilyen elhivatottan dolgozik a jelentésen. Jó tisztán látni azt, hogy milyen igények merülnek fel a mi hatáskörünkbe tartozó dolgok esetében. A betegség mellett a diagnózisról is beszélni kell. Nagyon jó diagnózist kaptunk a világon kialakuló jelenségről. Nagyon fontos emlékezni és emlékeztetni a tanácsot és a bizottságot is arra, hogy az Európai Unió az egyik legnagyobb donor régió a segélyek tekintetében. És főleg a járvány, jelenlegi járványai helyzet miatt nem szabad el felejtenünk, hogy milyen helyzet alakult ki Európa kapujában. Itt a migránsokra gondolok, ők a világ számos szegénytájáról menekülnek ide. Nem szabad elfelejteni ezt. A koronaválság pedig elmélyíti ezt a helyzetet. Az egyik legjobb szakértő a WHO egyik legjobb szakértője mondta nekünk azt, hogy figyeljünk Dél-Szudánra, és más afrikai országokra is, ahol ugyan felütötte a fejét a Covid, csak nem beszélnek róla. A helyszínen jelenlévő civil szervezeteink is szörnyű helyzetekről számolnak be. Hasonló a helyzet egyébként keleten is, de emellett Libanonban is, és Libiában is. Az Európai Uniónak oda kell figyelni arra, hogy hogyan alakul a humanitárius segély összege. Ha az adományozók csökkentik a segély mértékét, akkor az a lehető legrosszabb megoldás, ami csak el tudunk képzelni. Nagyon fontos a szoros együttműködés. Mi módosításokat fogunk javasolni. Szeretnénk, ha ezek közös módosító indítványok lennének, mert úgy érezzük, hogy közösen kell ezeket javasolnunk. Azért, hogy az összes projektet meg lehessen valósítani. Ezek közül az egyik az európai szolidaritási alapokkal kapcsolatban kialakult látásmód. Hiszen itt is előirányozunk eszközöket. Ezért ambiciózusan kell eljárnunk, nem szabad a magas színvonalról lemondanunk. A német elnökségre nehezedő teher ez. Ha valamilyen projektekről lemondunk, az veszélyes helyzetet is teremthet Európára nézve. És akkor majd láthatjuk, hogy Lampedusán hajók kötnek ki. Én humanitárius segélyért felelős miniszter voltam régebben, és láttam, hogy hogy alakult a szegénység a világon. A szegénység egyre inkább erősödik. Az Európai Unión belül is. A szegénység növekszik. 160 millió 160 millió ember érint a szegénység. és az külön nehézség, hogy bizonyos régiókban koncentrálódnak ők. A pénzügyi eszközöknek egy bizonyos szintet el kell érniük, egy bizonyos szinten kell maradniuk. Azt is szeretném elmondani, hogy az előttem felszólóval nem tudok egyetérteni. Említette a civil szervezeteket, az NGO-kat. Ügyeljünk arra, hogy ne vádoljuk őket jogtalanul, lehet, hogy vannak olyanok is, de eh, a többségük nem olyan. Nagyon fontos lenne, hogy az Európai Unió ne csak arra szorítkozzon, hogy különböző szervezetekhez pénzt fizessen be. Fel kell tennünk magunknak azt a kérdést is, hogy ez mennyiben saját forrás, és mennyiben saját segély. Szeretném, egy kicsit jobban megnyitni ezt a pénzügyi eszköztárat, hogy hatékonyabb legyen. És nagyon fontos megnézni, hogy kik azok, akikhez nagy szervezetek, segítő szervezetek nem jutnak el. Módosító indítványt fogunk benyújtani, egyeztetve az előadóval. Én úgy érzem, hogy az isteni módosítás nagyon fontos, hiszen nem csak az egészségről van szó, hanem magáról a válságról is. Utolsó mondat. A miniszterelnökeink nek meg kell magyaráznunk azt, hogy a költségvetési tervezetről még beszélni kell. Az Európai Unió nagyon szépen jár el, de azért a vizsgálódási tevékenység is, nagy, az ellenőrzési tevékenység is nagyon fontos, tehát ezt még elmondhatjuk a minisztereinknek. Köszönöm. Köszönöm, Kemper asszony. Miguel Orbán úr kapszott. Ő nincs itt? Akkor a bizottság képviselőjének, Yves Tillmansnak adok szót a DigiEco-tól. Látjuk őt a képernyőn? kérdezi az elnök. No. Kérnénk szépen, nyomja meg a gombot a beszélő. Yes, good afternoon. Igen, jó napot kívánok. Halljuk ön, de nem látjuk. Timmermans úr, halljuk önt, most már látjuk is. Köszönöm, elnézést kérek, mondja a beszélő. Sok információval nem tudok szolgálni, és a parlament által említett aggályok közül sem tudok mindenre reagálni, de önök is tudják, hogy a költségvetési tervezet mekkora összeget irányoz elő. Ez jelentős növekedés a 2020-as évhez képest, és a Next Generation EU igen nagy pénzt tud a magáénak. 1,65 milliárdról van szó kötelezettségvállalásokban. Ez összhangban van azzal, ami az MFF-re előre van irányozva, prioritás az unió számára. Nyilván ez a, az EDF emelése miatt is így van. Ami a 2021-es évet illeti, a 3,06 milliárd euró a kifizetési igényeket veszi figyelembe. Az EDF-hez tartozó fellépéseket az EDF alatt finanszírozzák majd a program végéig. Viszont a 2021-es költségvetési tervezetbe ez nem tartozik bele. Köszönöm. Köszönöm, Tilmán úr. Charles Göransnek adok megint szót. Elnézést kérek, mondja az elnök. Nem, nem. Az ECO főigazgatóságnak kell szót adnom, elnézést kérek. Online? A hozzászólás? kérdezi az elnök. Kollár úr, kérnek szépen nyomja meg a gombot. Kérem szépen nyomja meg a gombot, tessék. Mr. Kaller, could you please... Kaller úr, kérem szépen nyomja meg a gombot, a speak gombot. Azt hiszem, hogy az ECHO főgazgatóság képviselete nincs itt most, úgyhogy akkor folytassuk. Akkor Charles Görensnek adok mégiscsak szót, tessék. Záró megjegyzések következnek. Un instant, je dois encore voter. <laughs> Csak még szavaznom is kell. So be all patient for one minute. Thank you. Akkor még egy perc türelmet mindenkitől, mondja az elnök. je réagis maintenant. Igen, akkor most elmondom a mondani valomat, eh, mondja Görán szór, köszönöm szépen, elnök asszony. Ezután, a vélemény csere után elmondható, hogy mindannyian jó indulattal állunk elébe a dolgoknak, és az intézmények között szeretnénk együttműködni a bizottsággal és a tanácssal. Köszönöm az összes felszólalónak, eh, Pentele asszonynal kezdem aki mind, mindig, most is nagyon konstruktív volt, a tagállamok és az Európai Unió között jobb együttműködést szeretne. Szerintem mindannyian így vagyunk ezzel. Egy közös programozást szeretne, és a bizottság is ezt kéri. Mi szeretnénk, ha következetesebb lenne az Európai Uniós politika a tagámi politikákkal. Ezzel asszonyom teljes mértékben egyet tudok érteni. González asszony említette a költségvetési összegek csökkentését, valamint az F plusz növelését. Hát ezzel kapcsolatban bennem is kérdések merülnek fel. Az NDICI-nál garanciákat nevezünk meg 2021-2027-es időszakra. Csak nem tudjuk, hogy elegendő-e az abszorciós kapacitás a 60 milliárdra. De most még hozzátettek kb. 10 milliárdot is, hogy a 60 milliárdot 70 milliárdot, további 70 milliárd legyen összesen, ezt az európai gazdaság támogatására lehessen használni. De teljesen más az NDICI és a Next Generation összege. A Next Generation az, az európai. A bizottság európai befektetőket szeretne támogatni. Gondolom, hogy a bizottság képviselője most hall bennünket, és válaszolni fog erre. Másodszorban teljesen mindegy, hogy most mit feltételezünk, és abban az esetben, ha az abszorpciós kapacitás nem megfelelő, nem elegendő, akkor mi történik a nem felhasznált összegekkel? Szerintem az tekinthető tartaléknak. Az NDICI-nál a bizottság 10,5 milliárdot javasol tartaléknak, és úgy tűnik, hogy ezt aztán lecsökkentette 7,5 milliárdra. Szeretném megkérdezni a bizottságtól, hogy ha ha az FSD plusz összegét nem használják fel, akkor ez majd a tartalékba kerül, és ott feltölti a tartalékot, és ha ezt a tartalékot feltöltötték, akkor viszont gondunk lesz, mert érdekünk, hogy az alapokat nagyon, az alapokból a pénzeket nagyon világos célokra adjuk ki. A bizottság véleményét szeretném ezzel kapcsolatban hallgatni. hallgatni. Emellett ott van Latin Amerika. Én most nem tudom, hogy milyen viták fognak kialakulni a tagállamok között erre a régióra vonatkozóan. Viszont az NDICI-ban ott van az éghajlatváltozás elleni küzdelem, ez rendben van, csak mi lesz majd, az országokkal több pénzre lesz szükségük? Mondjuk Brazíliában, ahol most is nagyon szegényes a koronavírus válság elleni fellépés, de közben az amazoni erdőkre vonatkozóan segít kérnek, akkor az NC, NDICI-t veszük elő? Hát én most csak itt arra gondolok, hogy majd később miről fognak beszélni a tagállamok, miről fognak vitázni. Ha az országokat nézzük, bátorítani lehet őket a háromoldalú együttműködésre, és lehet azt is mondani, hogy valaki a szakértelmét nyújta, nyújtja támogatásként. Egy ország lehet szolgáltató ország is, és a támogatást így kapna meg a kapó fogadó ország. Köszönöm a zöldeknek, hogy konstruktívak, az ESF plusszal kapcsolatban is. Láthatják, hogy melyik az az irány, amivel kapcsolatban szeretnénk a bizottságtól választ kapni. Az úr azt mondta, hogy volt vállalatvezető is, és az üzleti modelljükben nagyon világosak voltak a célkitűzések. Igen, de a fejlesztésnél azért nem csak üzletről van szó, hanem partnerségről is. Arról van szó, hogy beszélgessünk a partnereinkkel, a fejlődő országokkal. Ön is elmondta, hogy nagyon is bírálja az Európai Unió együttműködését. Kérném, ne feledje, hogy az Európai Unió az OECD részéről kap ajánlásokat a fejlesztési politikájára. És elhangzott az is, hogy van még min javítani, javítanunk. Itt kritikus észrevételekről van szó az OECD részéről. Javítani kell a helyzeten. Én azt kérem öntől, hogy fotja meg a következőket. Körülbelül 15 éve olvasom az ENSZ jelentéseit a jólét fejlődéséről. Azoknak mondom, akik bírálják a fejlesztési politikát. Azt látjuk, hogy az Európai Unió belső igényeivel kapcsolatban merülnek fel hiátusok. 2000 óta ez megállapítható. Ha megnézzük az utolsó jelentést, azt látjuk, hogy sokkal több mindent teszünk szolidaritás címén a külvilág felé, de olyan országokkal, akiknek nem volt akkora problémáik. Nem voltak akkora problémáik. A probléma láthatatlan. Mhm. nem csak egy valaki felé irányuló szolidaritásról van szó, hanem mindenki fele irányuló szolidaritásról. Nem tudok egyetérteni azzal, ami elhangzott a WHO-val kapcsolatban, európaiként a multilateralizmust, a sokoldalúságot őriznünk, őriznünk kell, mert ezt Kína aláaknázza egyfajta puha hatalomként. Egyébként Kínának megvan a maga üzleti modellje. Megvannak a saját érdekei is, és partnerei is. Um, oui, vous avez beaucoup euh, d'espoir. Önnek, eh, ha jól látom, itt van, még sok reménysége van a német elnökséggel kapcsolatban. Hát eh, az elnökségnek az a feladata, hogy a jogalkotást koordinálja, és én is remélem, hogy Angela merkel a háttérben ez egy tisztességes eredmény lesz. és mint máskor is most úgy van, hogyha ez nem francia-német közös érdeken alapul, akkor nem lesz belőle semmi, de talán meg lehet ezt teremteni, és legyen így. Egyetértek Kapasz asszonyal is abban, hogy stratégiai, nagy stratégiai partnereknek van szükség, az EU ilyen, és a fejlesztési politika területén a nagyok mellett épp ilyen szükség van a helyi önkormányzatokra. Mi mindig azért törtünk Lange-et, hogy senki nem maradjon ki. Remélem, hogy a következő hetek során az idő elég lesz a módosítók benyújtási határideig a megfelelő javaslatok megtételére. Folyamatosan oda kell figyelnünk arra, hogy minden lehetőséget megragadjunk, és hogy a kevesek fogjukul ejtsék, túlszukul ejtsék a többi tagállamot. Ha az európai szolidaritásról beszélünk, együttműködésről a tagállamok között, akkor akkor inkább hitelek legyenek, mint támogatási pénzek, mondják sokan. Az MFF-be nem tudunk beleszólni, de a hozzájárulásunk nélkül nem lesz MFF. Tehát mégis sok szükség van ránk, és arra, hogy megfontoljuk, hogy merünk kritikusak lenni, vagy pedig bólogató Jánosként járunk el. Itt számos érdemi és jogi kérdés tisztázatlan még. Az utóbbi hónapok során eleget dolgoztunk ahhoz, hogy jó érdemi eredmény szülessen, az előző időszakban is volt. Ennek előzménye, de több szavazáson túl vagyunk. Köszönöm, hogy még a bizottság esetleg válaszol a felvetésekre. Igen, elnök, halljuk. Megadom a bizottságnak a szót Tilman úrnak, hogy válaszolhasson. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tudomásul vettem az abszorpciós kapacitással kapcsolatos felvetéséket, és azt, hogy nem szabad ö, olyan esetekben ezt a pénzt használni, amiben, ha úgyis az csak tartalékba kerül, és nem felhasználásra. de a másik kérdésre inkább írásban válaszolnék, ha megengedik. Az ECO nevében kíván esetleg Dupont úr megszólalni? Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselők! Az előbb egy kis technikai gondom adódott. Elnézést kérek ezért. az ECHO nevében köszönöm Önöknek a sokszor kifejezett támogatást, Köhler úrnak pedig különösen. Tudom, hogy el kellett menni egy másik ülésre, és most már nincsen itt. A 2021-es költségvetés tekintetében, hogyha a tárgyalások eredménnyel zajlanak, akkor egy kicsit nőhet a pénzek mennyisége, de Köller úr óvott minket attól, hogy elbízunk munkat, mert az igény, a szükséglet sokkal nagyobb, mint amennyi jobb, jó esetben is a pénz lesz. Nyilván mi örülünk annak, hogyha megnő a pénzek összege, de összességében továbbra is igaz, hogy kevés ez bármire. Köszönöm Önöknek még egyszer a támogatást, és azt, hogy a bizottsági javaslatot, az 5 milliárdos javaslatot Önök is támogatják. mint válságkezelési eszközt. Ennek persze alapfeltétele, hogy hatékony legyen az elköltés. Ezt előre garantálni kell. Köller úrral ebben is egyetértünk. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm. Tehát, hogy támogatnak minket. Görens úr, kíván -e még a végszó jogán? Nem. Talán csak annyit mondanék még, hogy tényleg mindent megbeszéltünk. Ez a költségvetés továbbra is rejtélyes. Remélem, hogy a hétvégén kérdéseink egy részére legalább választ kapunk, és azt pedig különösen remélem, hogy a parlament öntudatos lesz és magával is szembenéz. Az idő ugyan kevés, de nem viselkedhetünk akárhogyan, meg, fontol, meg kell fontolnunk minden lépésünket. Szeptemberig van egy kis időnk, addigra már világosabban fogunk látni. Köszönöm szépen, Görenc úr! A következő ülésünk szeptember 10-én lesz, addig kell majd benyújtani a módosítókat. Görenc úr, tehát akkor megírja a tervezetet. Az együttműködés minőségéről szeretnék beszélni. Az EDICI a költségvetési témákban mindig nagyon jó partnerünk volt, készséges és kompetens. Köszönöm szépen. A következő napi pontunk az egyéb kérdések megtárgyalása. Van-e bárkinek itt felvetni valója? Nincs. Akkor, ahogy elmondtam, ahogy reméljük, szeptember 10-én lesz. Nagyon keményen dolgoztunk ezen a héten, és remélem, hogy mindenkinek adódik még ideje a pihenésre, Addig is pedig elbúcsúzom, és újult erővel akkor folytatjuk majd a munkát. Köszönöm szépen, hogy itt voltak ma. Viszontlátásra! Jó pihenést kívánok mindenkinek!